Bene, we can start, please, if you can take... Kérem szépen mindenki foglaljon helyet, és kezdjük el az ülést. Eh, Kedves kollégák, a mai délelőttünk nagyon sűrű. Mint mindenki tudja, most eh, a módosításokról szavazunk a költségvetés kapcsán, költségvetés kapcsán, és azután pedig találkozunk majd két eh, luxemburgi miniszterrel, az elnökségtől, kulturális miniszter és oktatásügyi miniszter, és azután majd folytatjuk a szavazással. Most annyit szeretnék még elmondani, hogy mindenki megkapta azokat az információkat, amelyek a tegnapi koordinátori döntéshez kapcsolódnak. Kérem, hogy ezeket fogadják el, és ezzel rá is térnék az első jelentés fontos pontjaira. Köszönöm szépen Sojdrova asszonynak, hogy ilyen nagy munkát végzett. Arról van szó, hogy a fiatalok, a fiatal vállalkozók kapcsolata az oktatás képzés ügyével. Maragál képviselő, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. a blokkokban való szavazással kapcsolatban azt tudom mondani, hogy csak most érkezett meg az ezzel kapcsolatos anyag, ezért jó lenne, hogyha lenne egy kis időnk ö, beszélni erről, ö, információt cserélni, és ö, egyességre jutni, és utána szavazni erről a részről. Ez igaz, csak tegnap este későn kaptuk meg mindannyian ezt az információt. Ez egyébként elég súlyos, mert az biztos, hogy ez problémákat okoz, de most jelenleg mondjuk csak azt, hogy ma szavaznunk kell. Ez világos, ez egyértelmű. Azt szeretném kérni a többi frakciótól, hogy mondják el, hogy a javaslattal kapcsolatban hogyan vélekednek, jelentéstevőtől is megkérdezem, és aztán majd értékeljük az elhangzottakat, és majd ennek az alapján döntünk. De az biztos, hogy a mai napon szavaznunk kell, mert ez a határidőnk. Morganó képviselő? Én úgy gondolom, hogy azért egy negyed órát lehetne adni nekünk, ahogy a Maragál képviselő is elmondja, negyed óra 20 perc, és akkor a jelentéstevők, árnyék jelentéstevők ebben a fontos kérdésben talán még cserélhetnének, mert hogyha semmiféle jelzést nem adunk, akkor az nagyon nagy hiba lenne, mert ezzel egyszerűen a szakbizottság értékeit nem tudjuk érvényre juttatni. Szeretném megkérdezni a többi frakciótól is, hogy mi a véleménye arról, hogy az egyik lehetőség az az, hogy most Sojdrova asszony jelentéséről szavazunk, meghalljuk, meghallgatjuk előtte Zrojevskit, meghallgatjuk a minisztereket, és aztán szavazunk. De először a jelentéstevő és a többi frakció véleményére is kíváncsi vagyok. Mit gondolnak erről? Zrojevski képviselő? Köszönöm szépen, nem gond ez, hogyha csak 15 vagy akár egy 20-30 percet is használunk erre, de az is igaz, hogy ma kell erről szavaznunk, ezt nem szabad elhalasztanunk, mert a, ha megtennénk, akkor a bizottság munkáját tennénk kockára ez ügyben. Penso che la, mh, mm, difficile dire un quarto d'ora. Szerintem nehéz most azt mondani, hogy negyed órát erre biztosítunk, mert most szavaznunk kell a Sojdrova jelentésről, aztán jön az elnökség, és gondolom, hogy mindenki itt szeretne lenni. Én azt gondolom, de akkor kérem, hogy garantálják, hogy itt, lesz, itt legyenek. Akkor 12-kor szavazzunk. Ez az egyetlen módszer, mert a negyed órás időt nem látom, hogy hol tudjuk kigazdálkodni, mert közben még másról is kell szavaznunk, majd meglátjuk. Kezdjük el így akkor a munkát. Először a Sojrova jelentésről szavazunk, meglátjuk, hogy mennyi idő alatt tudjuk ezt a szavazást megejteni. esattamente. Allora andiamo avanti, allora farei così, eh, anticipo. Na, akkor Morganó jelentés, meglátjuk, hogy eh, mennyi időnk marad, és majd aztán meglátjuk. A legrosszabb idő, a legrosszabb esetben 12-kor fogunk szavazni. És azt kérem, hogy mindenki legyen itt. Akkor legyen így. Persze értem a problémát, mert valóban a Kulturális Szakbizottság úgy kell, hogy döntsön erről a témáról, hogy ismeri a tanács vonatkozó véleményét. Akkor következhet a szavazás. Kezdődjön a szavazás. Kezdjük akkor a subheading 1-jel. 3-as szóbeli módosítás, 93-as, tehát 93-as módosítás, módosítás, szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 95 mellette, ellene, ellene tartózkodók elfogadva. 94 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 96 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 97 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 98 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Százas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 99 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 104 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 101 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 102 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 103-as egyes szóbeli módosítással mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 105 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 106 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 5 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Most következik a 113-as, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 111 mellette, ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Még mindig nyitva van. Működik? Újra megnyitom. Rendben, akkor újra megnyitjuk a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 117 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 118 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva 120 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva 121, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Két részben szavazunk a 122-esről, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 8 kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 125. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 126. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 128. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 7 kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 130 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 133-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Emplő 4-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Emplő 11 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Empl 21, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 135, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 137, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 138, mellette, ellene tartózkodók elfogadva 139, mellette ellene tartózkodók elfogadva 136, mellette ellene tartózkodók elfogadva 140, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 141 két részben. Első rész, első rész. Mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész, mellette ellene tartózkodók Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Rendben. 142. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 143 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9 komprom, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 154 kiúcsuk mellette ellene tartózkodók elfogadva. 155. Ez egy törlés. Mellette ellene tartózkodók mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 156, azonos, ugyanaz. 160, erről nem szavazunk. ...159 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 161, nem, 168, Morán Sartier mellette ellene tartózkodók elfogadva, 162-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 164 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 165 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 166 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 167 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 168-as okafogyott, 169 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Szóbeli módosítás a 173-ashoz, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 172 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 174, nem, bocsánat. 170-es. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 174, mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük. 174-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Százhetvenöt. Mellette ellene tartózkodók elfogadva 177, nem 176, Sojdrova, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 178, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 183-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 188 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 187 mellette ellenő tartózkodók elutasítva. 186 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 191 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 189 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 192 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 193 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 190 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 194 mellette ellene tartózkodók elfogadva 195, mellette ellene tartózkodók elfogadva 196, mellette ellene tartózkodók elfogadva 197, mellette ellene tartózkodók elfogadva 198, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kedves kollégák, Az ötös szóbeli módosítás a 199-es módosításhoz a veri szót törli, és helyette a solely szót tűzzük be. Ezt elfogadják-e? Akkor folytatjuk. Két részben. Első rész. Mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Második rész, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Empől 13-as, ez is néppárt kérésére részekkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Empül 16 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Empül 20-as mellette ellene tartózkodók, elfogadva, 24, mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 12-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 209-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva, részenkénti szavazás a 210-esről néppárt kérésére első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva második rész mellette, mellette, ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 114 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 213 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 212 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Következik a 216-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 217 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 218 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ample 1-es, két részben, első rész. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész, mellette, ellene, tartózkodók ezt leellenőrizzük, de úgy tűnik elutasítva. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Empül 2-es, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Empül 5, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Empül 6-os, mellette, ellene, tartózkodók mellette elfogadva. Empől 8 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Empől 9 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Empől 10 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Empől 12 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Empül 14 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Empül 15 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Empül 17 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Empül 18 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Empül 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 221 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 223 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 222 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 224 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 225 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empül 3-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Empül 7 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empül 22 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empül 23 mellette, ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Adopted. Uh, Elfogadva. A preambulum bekezdés, hetes, mellette, ellene tartózkodók elutasítva, A8-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A10-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 12-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl A mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Empl D mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. B preambulum bekezdés 13-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 14-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 16-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, a 20-as következik, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 21-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Empl E, ez okafogyottá vált, mert a C preambulum bekezdést elfogadtuk, 23-as a következő mellette ellene tartózkodók elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, D Preambulum bekezdés 27-es mellette, ellene. Megnyitom a szavazást, elektronikusan ellenőrizzük a 27-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva, D26 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 25-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, a következő a 30-as módosítás mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 31-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, a 35-ös a következő, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 36 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 36 nem, 39-es mellette, ellene ellene tartózkodók elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodók elutasítva, a 40-eset visszavonták, az EMPL 1 következik, EMPL I, javítja magát az elnök, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Okafogyottá vált, javítja magát az elnök, a 44-es a következő mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 43-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Empl C mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Empl K mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva, 46-os, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 46-ost ellenőrizzük. Nem, az MK-t ellenőrizzük, javítja magát az elnök ismét. MK. No, no, is uh, rejected. Elutasítottuk. Most következik a 46-os, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 47-es, mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 50 az oldal alján, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 56-os, Nekov módosító, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 54 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodók, nem mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 60-asról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 59-es. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 60. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 62. Mellette, ellene, tartózkodók Elfogadva 64 mellette ellene tartózkodók. Elfogadva 63. Nem, 65. Mellette ellene tartózkodók. Elfogadva Embl J mellette ellene tartózkodók. Elutasítva Embl L mellette ellene tartózkodók. Elfogadva 67-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 66 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, empl B mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, empl G mellette, ellenőrizzük a B-t, akkor megnyitom a szavazást az empl B-ről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Empl G mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 70-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 68-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 69 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 71-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 72 mellette, ellene, nem, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 74, nem, mégsem, mondja az elnök. 74-es mégiscsak, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, a 74-esről, lezárom a szavazást elfogadtuk. 73. Mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 75 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 76 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 77 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 78 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl H mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 79 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 80-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 81 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 82 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 86-os, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 87 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. F. mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. W preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 89, mellette, ellene tartózkodók, ezt talán inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenhárom, tizenhárom arányban elutasítottuk tehát. 90-es? 90-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadva? 91-es a kettes szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodók elfogadva, 92 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, tehát 4-es még egyszer. Mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Ötös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Most a szöveg egészéről szavazunk, módosított formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-en szavaztak mellette, 7-en ellene, és két kolléga tartózkodott. Gratulálunk Sojdrova kolléganőnek, árnyék jelentéstevője volt a jelentésnek, és köszönjük a munkáját. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni az összes árnyékjelentéstevőnek a munkáját. Én azt hiszem, hogy tényleg sikerült a jelentést továbbjavítani, és jelenleg a KULT szakbizottság munkáját ezzel magasabb szintre emeljük. Az Európai Parlament meg fogja kapni ezt a jelentést, és ennek üzenet értéke lesz az Európai Unió felé is, Arról van szó, hogy szeretnénk a fiatalok vállalkozásait az oktatás és képzés területén segíteni. Még egyszer köszönöm szépen, én is köszönöm szépen, ez tényleg egy nagyon fontos, erős üzenet a fiatalokról szóló a politikák szempontjából is. Egyébként ezzel kapcsolatban most várunk is egy bizottsági javaslatot. Még egyszer köszönöm szépen. Akkor most, ahogyan eldöntöttük, következik Luigi Morgano jelentése, jelentéstervezete, és kezdjük a szavazást. Mindenkinek itt van a szövege? Bene, cominciamo. Kezdjük. Egyes módosítás. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva. Kilences módosító mellette, ellene tartózkodok elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 12-es módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 20 módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 6 kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 34-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 36 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 41-es módosító, Mitci mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 39-esről nem szavazunk, ez csak egy nyelvi módosítás, 42 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 43 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 44 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 46 ról szintén nem szavazunk, 47-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, elutasítva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 68 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69-es részenként de kérésére első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75-ös szintén részenként első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész. El, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Következő a 76-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 77, mellette, ellene tartózkodás elutasítva 78 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük le 78-as módosító. De megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 84, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 87, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 85, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 79, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva elfogadva. 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 94 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 95 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 97 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 99 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor záró szavazás következik, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-en szavaztak mellette, egy valaki ellene, és öt tartózkodás volt. Gratulálunk Luigi Morganónak. Szeretne valami egy-két szót szólni? Eh, molto brevemente per... Nagyon röviden, én is szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevőknek is az együttműködés és a kooperációt is. Természetesen Poppa úr és a frakciók tanácsadóinak is köszönöm szépen a munkát. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindezt konkréttá tegyük, és ebben az esetben és más esetekben is ezt a politikai célt sikerült elérnünk. Miért is volt ez így? Azért, mert most a Transzakbizottságnak olyan koherens, világos üzenetet küldünk, amelyben a kulturális turizmus, fenntartható turizmus és minőségi turizmusra irányítjuk rá a másik szakbizottság figyelmét. Nekünk a kulturális turizmus nem csak a személyiségfejlesztéshez fontos eszköz, hanem az európai identitás kérdését is ezen keresztül erősíteni lehet, és ugyanakkor egy gazdasági és szociális fejlődéshez vezet, Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, jó volt ez a jelentés, és ezt is be fogjuk írni abban a stratégiába, amely a turizmusról szól. Ez az első ilyen jelentés a parlament részéről, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a munkáját, köszönöm a titkárságnak is a munkáját. Most, miután csak öt perc van addig, amíg megérkeznek a luxemburgi miniszterek. Én úgy gondolom, hogy most 12-kor mindenki legyen itt, hogy a budgetről jelent, szavazni tudjunk. Tessék! Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy nem mindig érkeznek meg az előadók időben. Szerintem kezdjünk neki, és hogyha nem működik, akkor megszakíthatjuk a dolgot. Lehet, hogy a negyed óra is elég lesz, és akkor végeztünk vele. Yeah. non era... Io ho capito che la pausa... Én úgy értettem, hogy azt kérték, hogy legyen egy kis idő azért, hogy tudjanak egymással tárgyalni, hogy az árnyékjelentőstevők, illetve a jelentéstevő egyeztetni tudjanak. Ez már megtörtént közben? Nem értem a helyzetet. Én úgy értettem, hogy azért szükséges várni, hogy tudjanak egy kicsit egyeztetni, de egyébként még van most erre öt percünk. Chairman, my difficulty with this is... Elnök asszony, nekem az a problémám ezzel, hogy a kollégáim azért jöttek direktel most, hogy a szavazáson részt vehessenek, és így osztják be az idejüket sokszor, és ezért nem jó, hogyha a szavazást más időpontban tartjuk meg. Possiamo anche cominciare a votare ora. Az is lehet, hogy akkor most szavazunk. De hát mennyi idő van még hátra? Két perc múlva itt vannak. Tehát elkezdhetjük három szavazással, nem tudom mennyi az értelme. Tessék. Ez így nem komoly. Be kell ismernem, hogy én is most egy kicsit megzavarodtam, összezavarodtam. Ha jól értem, akkor el kell halasztani a szavazást, azért, hogy az árnyék jelentéstevők még egyszer egyeztethessenek arról, amit ma este elő fog terjeszteni az Európai Bizottság. Ezért azt javasolnám, hogy az árnyék jelentéstevők például üljenek össze most, menjenek ki a teremből, ott beszéljenek egymással, és utána minél előbb térjünk rá a szavazásra. Szerintem érdemes volna az Európai Bizottság javaslatát is figyelembe venni a szavazás során, és ha ők konzultáltak, utána szavazzunk. És lehet, hogy sikerül ezt lebonyolítani, még mielőtt megérkezne a két miniszter. Szerintem nagyon fontos ez a téma, érdemes lenne erről szavazni, illetve a szavazás során figyelembe venni a bizottsági javaslatot is. Hogyha csak 12-kor tudunk szavazni, akkor az mindenkit érint, ugye, akkor akkor a, esetleg a pottagokat kell majd ide vezényelnünk, hogy szavazzanak. De karanke perché, scusate, la richiesta era ezzel egyetértek, már csak azért is, mert itt politikai értelmű kérésről volt szó. Azt mondták, hogy az újdonságok alapján egyeztetnünk kell, hiszen itt a bizottság, illetve a tanács javaslatait kellett figyelembe venni, amik mai elérkeztek meg. Két percben nem tudom, hogy van-e ennek értelme arról volt szó, hogy végig kellene gondolni a helyzetet még a szavazás előtt. És azt is megbeszéltük, hogy 12-kor kezdünk el majd szavazni. Ezt az előbb direkt ezért kérdeztem meg. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja chętnie... Elnök asszony, hölgyeim és uraim, én nagyon szívesen szavaznék. Én úgy gondolom, hogy elég lenne három perc. Rendben, akkor most beszéljünk erről egy kicsit, és amikor megérkezik az elnökség, akkor folytatjuk. Jó, hát hölgyeim és uraim, igaz, hogy tegnap körülbelül 7 órakor, este 7 órakor kaptuk meg az elemzést, és nem volt idő arra, hogy ezek nézzünk. Úgyhogy most elmondanám, hogy őknek is tudják, hogy nagyon picit, nagyon kevéssel, de javult azért a helyzet. Először az A, B, C és D változatokat tudjuk megmutatni, és hogyha A vagy B van az illető ö, tárgy mellett, akkor mindig pluszt szeretnénk javasolni. Azt viszont szeretném javasolni, hogy hogy, hogy olyan módosítókról nem, ne szavazunk, amelyek inkább a gazdasági tárgyúak, hiszen a kulturális bizottságnak ez nem tartozik a felelőssége alá, és a, ami a gazdasági vagy egészségügyi kérdésekkel foglalkozik, az legyen az ő, ő dolguk. A javasolt bizottság által javasolt összegekkel kapcsolatban az a javaslatom, hogy először is az oktatásra, a filmszektorra, többek között a filmszektoron belül a feliratozásra koncentráljunk, itt filmek és tévéműsorok feliratozásáról van szó. Tehát ezek mind olyan projektek, amelyek a Kreatív Európa, illetve az oktatással kapcsolatos más programokhoz tartoznak. Végül pedig, amikor az értékeléseknél olyan javaslat van, amely szerint nincsenek politikai vonzatai, akkor ott az összes frakció javaslata egyezik. A projekteket, amelyeket folytatni kell, azt javasoljuk, hogy folytassák, hogy ezeket semmiféle okból ne szakítsák meg. Régebben volt úgy, hogy pozitív volt az értékelés, és ennek ellenére nem folytatták a projekteket. Minden esetre a 2016 úgy tűnik, hogy jobb lesz, mint, 2000, mint a 2015-ös év, és ezt is alá kell húznunk. Az a fontos, hogyha a különböző költségvetési elemeket megnézzük, amelyek a költségvetés tervezetben szerepelnek, szeretnénk javítani az elkötelezettségek kapcsolatát, a kifizetések és az elkötelezettségek közötti kapcsolatot, annak érdekében, hogy ezt a hátralékot, amelybe, amelyet föl, fölhalmoztunk, egy kicsit ledolgozhassuk. Könnyebb olyan kísérleti projekteket bevezetni, amelyek kis összegekről szólnak. Nehezebb a nagyobb összegű költségvetést jelentő kísérleti projekteket elfogadtatni, de minden esetre van egy sor kompromisszum. Majd később a véleménytervezetet is megvitatjuk, amely a költségvetéssel kapcsolatos, egy állásfoglalás formájában, ahol, amit ekkor tudunk tenni, az az, hogy majd még további a bizottság tagjaitól érkező megjegyzéseket fűzhetünk itt ezen a, eh, abban a dokumentumban eh, azt illetően, hogy védenünk kell az európai kreativitást, a polgársággal kapcsolatos projekteket és más támogatásokat. Természetesen minden olyan projekt, amely az egészséges életmódról, sportról és egyébről szó szintén szerepelni kell, szerepelni, tetni kell majd. Köszönöm szépen, akkor ha most hozzá kíván szólni bárki, amíg nincs itt az elnökség, addig lehet beszélni erről a jelentésről. Morgano? Nekem úgy tűnik, hogy ma reggel a zöldektől érkezett egy kérés, hogy próbáljunk meg 5-10 percet elgondolkodni a C és a D kérdéséről. Nekünk nem problémás az, hogy most szavazzunk akár azonnal is, hiszen már meghoztuk a döntéseinket, és értékeltük is a helyzetet, akkor azt mondtuk, hogy prioritást képez számunkra az, hogy megszavazzuk azokat a kísérleti terveket, amelyek A és B jelzést kaptak, és aztán majd a forrásokhoz mérten az esetleges új érdekes projektek mellett tehetjük még a voksunkat. Diakonú képviselő, ezt azért is mondom, mert erről már a szakbizottságban is szavaztunk, tehát ez tulajdonképpen egy folyamatában értelmezendő kérdés. Most azt szeretném kérni a zöld kollégáktól, hogy mit gondolnak, mit fognak tenni. Természetesen nem lehet most emiatt nem szavazni, vagy elhalasztani az egészet. Rendben? Akkor ezen az alapon, hogyha akarják, kezdhetjük a szavazást. Addig, amíg meg nem érkezik az elnökség. Maragall? creo, proceed? creo, Presidente, que podemos, después de oír las explicaciones, okay, okay. Con podemos ir a, al voto tranquilamente. Gracias. Igen, akkor folytassuk a szavazást, semmi gond. Elnök, oké, okay, akkor először a jelentést ebbenek adott mandátumról szavazunk. Allora, prima di tutto noi voltiamo il mandato sul relatore per ripristinare il progetto di bilancio della Commissione. Akkor most a mandátumról szavazunk, és aztán az egyes módosításokról. akkor most a jelentéstevőnek adunk mandátumot. Először erről szavazunk. Tegyék fel a kezüket, mellette. Csak a mandátumról szavazunk, most csak a mandátumról. Ellene tartózkodjuk. A mandátumot akkor elfogadtuk. És most következik, nem tudom, hogy van-e időnk, szerintem jobb, hogyha várunk, megvárjuk az elnökséget, és utána folytatjuk a szavazást. And then this. Allora, we try to vote and uh, as... Jó, akkor meg próbálunk szavazni, és megkérjük az elnökséget, hogy várjon egy kicsit. És akkor, ha gyorsan tudunk szavazni, akkor ezt meg tudjuk csinálni. Attól félek, hogy aztán nem lesznek elegen. Tehát van, akinek el kell majd mennie. Jó, akkor 15.01 mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Kult 0-2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 0-3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 0-5 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 0-6 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 0-6 mellette? 4, nem? 0-7. A 06-os kiesik. 08 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13 mellette, ellene, tart, tartózkodás elfogadva ellenőrizzük le az 5 8 13 Most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15 mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük, 58-15-ös megnyitom, lezárom, elutasítva. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizzük le 21-es, 58-21. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 24, mellette ellene tartózkodás elfogadva 25, mellette ellene tartózkodás elutasítva 26, mellette ellene tartózkodás elfogadva 27, mellette ellene tartózkodás elfogadva 28, mellette ellene tartózkodás elfogadva 29, mellette ellene tartózkodás elutasítva 30 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 31 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 32 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 33 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 41, mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le, 58-41, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 42, mellette, ellene, tartózkodás. Ezt szeretném leellenőrizni, 58-42-es. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. Jó. Jó, akkor megvan, megvolt a szavazás. Rendben, ennyi volt. Az elnökség nagyon kedves volt velünk, úgyhogy most kimegyünk, fogadjuk a minisztereket. Italian, so it's better that you uh, uh, Sorry. And so, allora, we welcome the, the representative, the, the Szeretettel köszöntjük az elnökség képviselőit. Nagyon fontos miniszterek érkeztek a luxemburgi kormánytól. Claude Meis, aki a felsőoktatási és kutatási miniszter, valamint Megin Ágel asszony, aki a kulturális miniszter. olaszul fogom folytatni majd, csak először megköszönöm önöket, hogy, önöknek, hogy eljöttek. Egy picit várakozniuk kellett, mert egy pici dolgunk volt, nagyon fontos a kulturális szempontú témák megbeszélése. Csak azt szerettem volna elmondani, kedves miniszterek, hogy a következő módon fogjuk megszervezni a mai eseményt. Először a miniszterek fognak egymás után beszélni, először a kulturális és audiovizúv területért felelős miniszter, és aztán az oktatási miniszter következik, majd a megadjuk a szót a kollégáknak, akik kérdéseket fognak feltenni. Néhány megjegyzést, kérdést összeszedünk, és aztán visszaadjuk a szót a válaszokra. Másfél óránk van körülbelül, és csak annyit szeretnék elmondani, hogy én azt gondolom, hogy jelenleg nagyon fontos időszakban vagyunk. Mondhatnánk akár fordulóponton is, és ez a biz, az új bizottság miatt is van így stratégiai, politikai gondolkodás kezdődött a bizottság részéről, és ugyanakkor szeretnénk néhány aggodalmunknak is hangot adni a kultúra, oktatás fiatalok sport témájában. Arról van szó, hogy nem látjuk ezt igazán kellőképpen hangsúlyos formában, a tíz pontban, amelyet Juncker úr fogalmazott meg, ebben nem szerepel a kultúra, illetve a kreatív tartalmak kérdése, hiszen ez egy fontos szociális ágenda lehet, és ezért nagyon örülünk annak, hogy a luxemburgi elnökség jobban odafigyel a szociális Európára, és ezen keresztül a növekedésért is felelős kultúra, illetve a prospektívák szempontjából munkahelyteremtésre gondolok. Úgy gondolom, hogy az oktatás és a kultúra nélkül Európának nincsen jövője, ezt mutatja egyébként az a sok nehézség is, amivel az utóbbi időben találkoztunk. Tegnap görög kollégáinkkal is tárgyaltunk, vagy jártunk is Görögországban, és megpróbáltunk odafigyelni arra, hogy a kulturális örökség mennyire fontos munkahelyteremtő és innovációs vektor. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy a tegnapi nap után mindenkinek azt kell látnia, hogy inkább a beruházásokra kell a hangsúlyt fektetnünk, az emberi erőforrások és a szociális innováció, kulturális innováció témáira. Aggódunk azért, mert tegnap a miniszterek tanácsa a költségvetés megnyírbálásán dolgozott, ezért mi adtunk egy mandátumot egy tárgyalópartnernek, azért, mert úgy látjuk, hogy a média, telekommunikáció, kultúra kérdéseiben ez különösen hangsúlyosan mutatkozik. És ezek egyébként nem is csengenek össze ezekkel a fontos prioritásokkal, amelyek stratégiai értelemben fontosak. Tehát kérjük, hogy önök is kötelezzék el magukat ezen témák mellett. És végül pedig a Juncker befektetési tervvel kapcsolatban azt látjuk, hogy az oktatás kérdése ugyan szerepel, de nem világos ebből, hogy hogyan kívánják ezt megvalósítani. Szeretnénk egy referenciát beépíteni a kulturális és kreatív ipar fejlesztésével kapcsolatban. Erre kérem tehát a luxemburgi elnökséget, a gyermekek, soknyelvűség, és más fontos dimenziókra való odafigyelést támogassák. A fiatalokkal kapcsolatban az elnökség is odafigyel erre a témára, tehát megvannak azok az előfeltételek, amelyek mentén együtt jó munkát tudnánk végezni, de ebben a fontos pillanatban az európai politikák változásakor a kultúrát sokkal hangsúlyosabb formában szeretnénk látni az olasz, lett és luxemburgi hármas elnökség napirendjén is ezt így szeretnénk látni. És most meg is adom a szót megint Nagel miniszternek, és aztán körülbelül egy 8-10 perces bevezető után bevezetőben fogja ő illusztrálni a prioritásokat. Köszönöm szépen, kedves Szilvia Costa! Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni az elnök asszonynak fogadtatását, és örülök annak, hogy beszélhetek arról, hogy mit kíván tenni a luxemburgi elnökség a kultúra ügyéért. Nem fogok hosszú bevezetőt tartani a kultúra európai szerepéről, az integrációban betöltött szerepéről és fontosságáról, a szociális és személyes fejlődés területén, és a potenciálokat sem akarom hosszasan illusztrálni, a növekedés, kulturális diverzitás, nyelvi diverzitás előmozdítása érdekében. Ezek olyan előfeltételek, amelyekben mindannyian egyetértünk itt ebben a teremben. Biztos, hogy meg is vagyunk győződve mindannyian arról, ezekről az értékekről, és ezek a gondolatok vezérelnek bennünket a kultúra területén mindennapos tevékenységünkben. Nem akarok absztrakt maradni. A 167-es cikk az Európai Unió működéséről azt írja le, hogy konkrétan mit lehet tenni európai szinten. De ettől függetlenül még nagyon sok mozgásterünk van, hogy három területen elő tudjunk mozdulni, ezt főként az Európai Kulturális Agenda keretein belül képzeljük el. Hölgyeim és uraim, annak ellenére, hogy milyen sok válsággal kell megküzdenünk, és hogy milyen sok mindent el lehet mondani, a kultúra továbbra is igen fontos, mert alapvető értéke az együttélésnek. Másodszorban pedig egy közös értékeink letéteményes közös referencia ért, keretet teremt, és harmadsorban fontos gazdasági, növekedési, foglalkoztatási teremtési vektor is. Szeretnénk minden erőfeszítésünket abba az irányba fejleszteni, hogy az Európai Unió jövőjében a kultúra fontos szerepet kapjon. Pontosan ezért mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kultúra transzverszális értékeit megjelentessük az Európai Unió politikai céljai között. Kulturális miniszterekként állandóan azon munkálkodunk, hogy hogyan lehet a, szektor, a kulturális és kreatív szektort integrálni horizontális módon is, más, kult, más politikákkal, és így koherenci, a koherencia továbbra is kihívás marad. Luxemburgi elnökségként mi úgy döntöttünk, hogy a dolgokat a másik oldalból kezdjük. Konkrétumokból akarunk kiindulni. Minden bizonyal önök is felteszik maguknak a kérdést, hogy amikor azt mondom, hogy nem akarok absztrakt dolgokról beszélni, hogy mikor jutok el végre a lényeghez. Nos, hát most. A transversalitás a legfontosabb számunkra, innováció, gazdasági megvalósíthatóság, szociális inklúzió. Ezeken a területeken a luxemburgi elnökség egy horizontális megközelítést, stratégiai és koherens megközelítést kíván előmozdítani a kultúra területén, főként az Európai Unió külügyi kapcsolataiba beépítve mindezt. Ez egyébként a hármas és négyes prioritásként is szerepel a bizottság munkatervében. Most az a kérdés merül fel, hogy mindezt hogyan kívánjuk megvalósítani. Hogyan akarjuk mindezt konkrétummá tenni, és mi luxemburgiként általában eléggé pragmatikusan közelítjük meg a kérdéseket, azokat a kérdéseket is, amelyeket aztán stratégiai eszközként kívánunk felhasználni. Több oka is van annak, hogy ezt így tesszük. Először is arról van szó, hogy a kultúra nagyon is érzékelhető, nagyon sok potenciált rejt magában, szektorokon átnyúló horizontális megközelítéseiben a jó kormányzás, az emberi jogok, a migráció, a szociális kérdések, a szomszédságpolitika területén. Másodszorban a politikák koherenciája a fejlő, fejlesztéspolitika területén, ez egyébként szerepel a fejlesztési miniszterek agendáján is. A fejlesztés éveként az is egyértelmű, hogy a fejlesztés nem csak egy-egy minisztérium szintjén kell, hogy megjelenjen, hanem az összesben. A fenntartható fejlődési ENSZ célok a végső fázisba érkeztek, úgyhogy egy olyan fázisban vagyunk, amikor már nem várakozhatunk tovább. A kulturális területnek oda kell figyelnie mindenre, és az ODDS-ek megvalósításában is hasonlóképpen kell eljárnunk. Az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat ezen a területen és általános értelemben is a kultúrát külügyi kapcsolatainkban megvalósítja. Fontos az, hogy definiáljuk, melyek azok az üzenetek, amelyeket a tanács szintjén kifelé kommunikálni kívánunk, és meg kell ragadni a megfelelő időpontot is ezeknek a üzeneteknek az átadására. És aztán végül, de nem utolsó sorban az önök munkáját is várjuk, más szakbizottságok, illetve az önök szakbizottságának a munkáját, a stratégiai gondolkodás területéről, az, hogy hogyan lehet a kultúrát puha erőként, soft powerként alkalmazni az Európai Unió külügyeiben március 23-án önöknek volt egy ülése az AFET szakbizottsággal közösen, ez a kulturális diplomáciáról szólt. Az önök munkája lehetővé tette azt is, hogy az Európai Külügyi Szolgálat, amely kulcsfontosságú ezen a területen, az ő tevékenysége, bevonjuk ebbe a munkába. Önök egy fontos meghallgatást is szerveztek a kulturális javak elpusztításával kapcsolatban. Ezek azok a gondolatok, amelyek rámutatnak arra, hogy a helyzet mennyire törékeny. Tegnap is láthattuk azt, hogy milyen problémák mutatkoznak, és az biztos, hogy ez a kérdés az elnökség napirendjén is állandóan rajta lesz. Az Európai Parlament szerepe a kultúra előmozdításában nagyon kívánatos, és igen, elkötelezett a parlament. Én meg vagyok győződve arról, hogy önökkel együttműködve az Európai Bizottság, a külügyi szolgálat bevonásával sikerül majd lefektetni azokat az alapokat, amelyek egy erős stratégiai alapot jelentenek a kulturális diplomácia számára. Ebben a kontextusban szeretném önöket meghívni egy konferenciára, amelyet Luxemburgban szervezünk szeptember 3-án és 4-én. A címe Kultúra és Fejlesztés, egy stratégiai megközelítés kialakítása érdekében az Európai Unió külügyi kapcsolataimban. Ez egy olyan lehetőség lesz, amikor a kultúrával és a fejlesztéssel még tovább mélyebben tudunk majd foglalkozni, illetve azzal, hogy a kultúra hogyan járulhat hozzá a fenntartható fejlődés céljaihoz, illetve a kulturális, digitális kultúra és az unió szomszédaival való együttműködés területén. A projektek fenntarthatósága, a kezdeményezések folytatása és egy olyan módszertan kialakítása, amely ezeket szolgálja. Kedves hölgyeim és uraim, a kultúra és a fejlesztés területeire összpontosítva azt szeretnénk elérni, hogy a tanács hozzájáruljon egy nagyobb koherencia kialakításához a kultúra területén, és a másik oldalról pedig hangsúlyozza egy stratégiai jellegű megközelítés fontosságát a külügyi kapcsolatainkban általában. Itt nagyon világosan szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a kultúrát nem csak eszközként kívánjuk felhasználni, hanem meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Unió külügyi feladatait a kultúrán keresztül kell megvalósítani, és ugyanakkor a kultúra, mint önmagáért való érték is meg kell jelenjen külkapcsolatainkban. A társadalom összes szintjén biztosítanunk kell ezt. Bizonyosak vagyunk benne, hogy önökkel együtt sikerül majd hozzájárulnunk ahhoz, hogy a kultúra fontosabb szerephez jusson, és, el és megfoghatóvá váljon az európai társadalmakban. Mielőtt átadom a szót a kollégámnak, néhány gondolatot szeretnék a prioritásokról is szólni az audiovizuális területen, főként a digitális belső piac megvalósításával kapcsolatban. Ez nemzeti szinten egyébként nem tartozik kompetenciáim közé, mégis örülök annak, hogy a bizottság digitális belső piacra vonatkozó javaslatai transzverszális értelemben jelennek meg. Horizontális szinten kell segítenünk ezt a folyamatot, ugyanis a digitális terület nem egy külön szektorként értelmezendő. Az intézmények mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez a belső piac megvalósuljon, ugyanis látjuk azt, hogy a mindennapokban az európai állampolgárok nagyon gyakran találják magukat szemben akadályokkal, akkor, amikor határokon átnyúló módon kívánnak szolgáltatásokat vásárolni, vagy akár kulturális tartalmakhoz hozzájutni. Tehát szeretnénk, hogyha minél ö, diszkriminációmentesebb módon működne ez az audiovizuális piac az állampolgárságoktól függetlenül. Itt szeretnék a határok nélküli televíziózásra vonatkozó irányelvre utalni, amelyet az Európai Bizottság hozott létre, és a lényege a szabad mozgáshoz köthető. Várjuk azt, hogy az Európai Bizottság milyen következtetéseket von majd le a jelenlegi média audiovizuális szolgáltatásokkal kapcsolatban végzett tanulmánya kapcsán. Szeretnénk azt is, hogyha az audiovizuális tartalmak moderné válnának a szerzőjogok szempontjából. Ennek a célja az, hogy a szerzői jogokat hozzáigazítsuk a digitális világ kihívásaihoz. Szeretnénk azt is, hogyha ez minél hamarabb megvalósulna. Az luxemburgi elnökség a földrajzi blokkolás kérdését is szeretné megoldani. A bizottság egy kommunikéjében 2016 elején kívánja ezeket a gyakorlatokat megszüntetni, és ezt teljes mértékben támogatja a soros elnökség is. Odafigyelünk tehát arra, hogy a bizottság mit fog tenni részletesen az online platformok kapcsolatban, hiszen ezek egyre fontosabb szerephez jutnak a tartalmak megosztásában, audiovizuális tartalmakra is gondolunk. Tehát várjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyeket ezen a területen az Európai Bizottság fog megjelentetni, és aztán ott vannak a tanács számára fontos konkrét projektek is. Még egyszer köszönöm szépen, hogy meghallgattak, várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, kedves miniszter, nagyon örültem annak, hogy elmondta prioritásait, és köszönjük szépen azt is, hogy a szakbizottságunk munkáját ilyen közelről nyomon követi. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok javaslat van, amelyet közösen megvitathatunk. Azzal kapcsolatban stratégiai értelemben hogyan lehet az átmeneteket megvalósítani. Nagyon örülünk annak is, hogy a mostani konzultációkról is szólt, és valóban reméljük, hogy itt is sikerül majd világosabban látni a helyzetet, a perspektívákat, és azt, hogy hogyan lehet nagyobb hozzáférést biztosítani a kultúrának, illetve a kulturális tartalmaknak. Most pedig megadom a szót Claude Meis miniszternek, aki kutatással foglalkozik. Köszönöm szépen, kedves elnök asszony, kedves parlamenti képviselők, először is szeretném megköszönni azt, hogy meghívtak a mai napon, hogy itt bemutathassam a luxemburgi elnökség prioritásait és munkaprogramját a kisgyermekkorral, az oktatással és a fiatalok témájával kapcsolatban. A luxemburgi mostani elnökség a 12. elnökség lesz, és nagyon nagy megtiszteltetésünkre szolgál az, hogy hat hónapon keresztül szolgálhatjuk az EU ügyét. Szeretnénk mindent megtenni a növekedés, a foglalkoztatás és az innováció előmozdítása érdekében. A luxemburgi elnökség meg van győződve arról, hogy elérkezett az időszak arra, hogy minden fiatalt minőségi oktatásban részesítsünk. Az oktatás továbbra is főként tagállami kézben van, de mégis Európai Uniós szinten alapvető értékeket tudunk javasolni nemzeti szinten, főként a demokratikus információcsere révén. Sikerült elfogadni egy stratégiai keretet, amelynek az a célja, hogy ez az ET 2020 amelynek az a célja, hogy az oktatás és a képzés területét összehangoljuk. Három évente szoktuk ezt felülvizsgálni, és a miniszterek rövid távú prioritásokat is kitűznek a következő időszakra nézve, tehát most 2017-ig mindezt a bizottság és a tanács közös jelentése alapján. Ezt a közös jelentést most nagyon átgondoltan fogjuk megvalósítani, ez most sokkal több lesz egy pusztán rutin jelentésnél. Szeretnénk folytatni azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Unió és tagállamai is megtesznek az iskola elhagyók védelme érdekében, illetve az ő arányok csökkentése érdekében. Mindent meg kell tenni ezen célok szolgálatában, és különböző javaslatokat látunk a különböző tagállamokban igen magas a szint bizonyos társadalmi csoportokban, például a bevándorlók, bevándorló gyermekek körében. Éppen ezért Luxemburg egy javaslattal fog előállni a szoktatási miniszterek területén, hogy, dina, hogy ezt a dinamikát vissza tudjuk állítani mind nemzeti, mind Európai Uniós szinten a sok nyelvűség és a kisgyermekkori nevelés, oktatás kérdéseit is szeretnénk zászlónkra tűzni, a bevált gyakorlatok cseréje alapján, hiszen szeretnénk a diverzitásra és a soknyelvűségre nevelni a kisgyermekeket. Luxemburg ezt meg is teszi, egy adaptált és inkluzív oktatás megvalósítása érdekében, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok fiatalnak vannak különleges oktatási igényei. Ezt az inkluzív oktatással kapcsolatos 2015. novemberében megtartandó ülésünkön fogjuk megvitatni. Szeretnénk a szociális inklúziót megvalósítani az összes fiatal számára, az összes állampolgár és kiemelten a fiatalok számára. Ez ugyanis az alap ahhoz, hogy a fiatalok munkát kapjanak, hogy aktív állampolgárokká váljanak, és osszák az európai értékeket. Minél fiatalabb kortól kezdve az összes szociális, kulturális és nyelvi közegből érkező gyermeket ebben az értelemben kell nevelni. Fontos tehát a fiatalok nyelvi és kulturális diverzitásra való nevelése, ez aktuálisabb, mint valaha, már csak azért is, mert az oktatási miniszterek a Párizsi deklarációban 2015 márciusában ezt papírra is fektették. A luxemburgi elnökség az együttműködéssel kapcsolatban 2010 és 18 között szeretne ö, hangsúlyos ö, változtatásokat elérni. A fiatalokkal kapcsolatos politikák most ö, egy konkrét terv ö, formáját ölték, de ugyanakkor le is lehet vonni a múlttal kapcsolatos következtetéseket, és a jövőre vonatkozólag terveket tudunk felállítani. Szeretnénk javítani az európai demokratikus életben való részvételét a fiataloknak, szeretnénk ezt az európai struktúrált párhuz, párbeszéden keresztül megvalósítani. A 2015 májusi európai tanácson illetve a 2015 márciusi rigai ifjúsági találkozó végkövetkeztetéseinek összehangolására gondolok. Szeptember 21 és 24-e között lesz egy ezzel kapcsolatos fontos találkozó, amelyen az Európai Parlament is lét, részt fog venni. Ez a konferencia fogja mutatni a jelenlegi párbeszédi, párbeszéd ciklus végét. A fiatalok tehát majd láthatják azt, hogy hogyan hathatnak a miniszterek napirendjére, és a 2015 novemberi kulturális miniszterek ülésén ezt figyelembe fogjuk venni. Szeretnénk tehát egy, időközben, egy időközti felülvizsgálatot tartani ezen politikákkal kapcsolatban, és minél hamarabb a munka tervet meg szeretnénk valósítani. Itt olyan prioritások kapnak majd hangsúlyt, amelyek 2016 és 2018 között valósulnak majd meg. Szeretnénk a szektorok közötti együttműködést támogatni, a fiatalok részvételét az, az európai demokratikus életben. Ez nagyon fontos találkozó lesz. A marginalizáció, a radikalizáció megszüntetése érdekében a fiatalok körében. Ugyanakkor szeretnénk erősíteni azokat a szintézkedéseket, amelyek a fiatalok Felnőtti válását segítik, főként a munkahelyteremtésre gondolunk. Ezen kívül a fiatalok egészségvédelmével és jó létével kapcsolatos politikákat is szeretnénk megvalósítani, valamint a fiatalok szerepe a digitális időszakban szintén fontos prioritánk számunkra. A Juncker terv is egyébként új lehetőségeket nyújt ebből a szempontból, hiszen szeretnénk, hogyha az oktatás, a fiatalok témája ezen nagy projektben megjelenne hangsúlyos formában, és szeretnénk definiálni azt is, hogy milyen fajta projektekre van szükség, a célok megvalósítása érdekében. Tehát a Juncker terv oktatással, fiatalokkal kapcsolatos terveikre gondolok. Ez egyébként teljes mértékben összecseng a prioritásainkkal is, amelyeket a luxemburgi elnökségként megfogalmaztunk. A az állampolgárság, oktatása, fiatalok oktatása, képzése, perspektíva teremtése európai szinten. Még egyszer köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, hogy meghívtak, és hogy végighallgatták figyelemmel ezt a beszámolómat, és nagyon örülünk annak is, hogy az Európai Parlament odafigyel a luxemburgi elnökség javaslataira, és várom a kérdéseket, illetve javaslatokat. Köszönöm szépen! Kedves miniszter úr, én úgy gondolom, hogy megvannak a közös munkának az alapjai. Nagyon érdekel bennünket a fiatalokkal kapcsolatos jelentés, amelyre ön is utalt. A konferenciák is minden bizonyal érdekesek lesznek, képviseltetni fogjuk magunkat, és szeretnék a Juncker befektetési tervel kapcsolatban is néhány gondolatot megfogalmazni. Most fogadtuk el egyébként a kulturális, illetve az oktatás területén való a vállalkozás a fiatalok részéről egy ilyen című jelentést éppen most fogadtunk el, ugye itt a bolonyai folyamat két éves felülvizsgálata is pont most következik be. Most pedig megadom a szót azoknak a kollégáknak, akik kérték a szót, a koordinátorok következnek. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak és a miniszter úrnak azt, hogy bemutatták az elkövetkezendő fél év munkájának a sarokköveit, úgy gondolom nagyon fontos és érdekes prioritásokat határoztak meg. Egy kérdés merült fel bennem. régiben itt a szakbizottságban beszéltünk a költségvetésről, és folytatni is fogjuk az erről szóló eszmecserét. Főként a kulturális programok a Polgárok Európája kapcsán javasolta a tanács azt, hogy csökkenjen a költségvetés. Ebben a kontextusban engem az lep meg leginkább, hogyha ezen a téren előrelépést akarunk, akkor nem tehetjük azt, hogy a kultúrából elveszünk pénzeket, a Juncker csomagra költjük azokat, és aztán majd a Juncker csomag kapcsán próbáljuk azt elérni, hogy olyan projekteket is támogassunk, amelyek viszont a kultúrát segítik. Hogyha a kultúra és az oktatás területén többet szeretnénk elérni, akkor nem az a megfelelő út, hogy kevesebb pénzt bocsássunk rendelkezésre, hanem épp fordítva. Ezért azt kérném önöktől, hogy figyeljenek oda arra, hogy ne egy zéró vég, végösszegű játszma legyen ez. Fontos, hogy a fiatalok a kultúra, az oktatás területén megfelelő források álljanak rendelkezésre. Igaz ez az innováció és a kutatás esetében is. A Horizon 2020-ból vettek el pénzeket, hogy a Juncker csomag elindulhasson. Szerintem mindenképpen hozzáadott értéket kell teremteni, különben nem látok lehetőséget előrelépésre ezeken az általam említett területeken. Ezért azt kérném, hogy soros elnökségként az elkövetkezendő fél év során figyeljenek oda erre. Ami a digitális egységes piacot illeti, Szerintem erre kiemelten oda kell figyelni. A telekommunikációs csomagról szóló, távközlési csomagról szóló vita során is láthattuk, hogy a kulturális ágazatban megmutatkozó, a kreatív területen megmutatkozó különleges szükségletek, mindenképpen figyelembe kell venni. Sokszor a digitalizálásról szóló vita főként a technológiai megoldásokról, az infrastruktúráról szól, csak a technológiai és gazdasági szempontokat tartjuk szem, szem előtt. A kulturális sokszínűség, a véleményjelenítés szabadsága, a hálózatsemlegesség, ezek mind-mind nagyon fontosak a kulturális ágazat számára is. Érdekelne, hogy önök pontosan mit gondolnak erről, hogyan látják a digitális egységes piac és a kulturális terület összekapcsolódását. Köszönöm. Peter Kamerevet. Ja, Kamerevet kolléga. Köszönöm szépen, miniszter úr és miniszter asszony. Szabene Ferhány kollégámhoz csatlakoz, támogatni tudok, egyetértek mindennel, amit mondott. Ezen kívül még két témát szeretnék kiemelni eléggé hosszú harcot folytatunk a bizottsággal és a tanácssal is az Erasmus Plus tárgyában, amelyet most már két éve működtetnek jó eredménnyel. Mi majdnem minden nemzeti ügynökségtől azonban azt a visszajelzést kapjuk, hogy a programok végrehajtásánál nagy problémába ütköznek. Különösen a fiatalokra vonatkozó programoknál. Parlamentnek nagyon fontos volt, hogy ne csak a formális, han formális oktatás területét erre erősítsük, hanem az informális oktatás területén is tegyünk sokat. Ennek is kell, kellett, hogy kapjon támogatást, tehát az ilyen kisebb programok a tagállamokban, sajnos akadályokban ütköznek. Amit eredetileg tehát szerettünk volna, ami a parlament célja volt, az sajnos nem valósult, meg a kisebb programokat a tagállamok már nem támogatják. A Leonardo da Vinci programmal kapcsolatban rendkívül nagyok a problémák. Mindig az a nehézség, hogy nincsenek meg a, az intézményi struktúrák annak érdekében, hogy a fiatal munkavállalókat, a fiatal gyakornokokat ö, támogathassák. Tehát tulajdonképpen a végrehajtással van probléma, ez nem folyik megfelelően, és ez azzal fenyeget, hogy azok a programok, amelyeket jó szándékkal a parlament részéről támogattuk, illetve amelyeknek a beindítását ö, ö, ösztönöztük, amelyeket egyszerűbb módon szerettünk volna, hogyha megvalósítanak. Ezek sajnos most nem működnek megfelelően, vagy nem optimálisan működnek. Ezért szeretném, hogyha a luxemburgi soros elnökség most erre figyelne oda legelső sorban, tehát hogy a félidős felülvizsgálat során figyeljenek oda, hogy a a, hogy nagyobb hangsúly essen ezekre a kérdésekre, és akkor így a parlament és a tanács közösen ezeknek a nagyon, fontosabb, nagyon fontos programoknak az ügyében tehetne valamit. Aztán a többnyelvűség témájában, ugye Európában nagyon sok tagállamban indult indítottak el újból a vitákat többnyelvűség ügyében. Nem támogatják, nem mindenhol hajlandóak támogatni az iskolai oktatásban, például Franciaországban a német oktatást szeretnék egy kicsit, a támogatást egy kicsit csökkenteni, de más olyan tagállam is van, ahol inkább az angolra szeretnék teljezni a hangsúlyt, míg más nyelvek egy kicsit a háttérben szorulnak. Ezért szeret, eh, mindenhol kicsit eh, háttérbe szorul a többnyelvűség kérdése, már pedig ez fontos kérdés. Jó lenne, hogyha a tagállam, a soros elnökség is hangsúlyozná ezt. A digitális területtel kapcsolatban szintén támogatom az Abine által mondottakat, de megemlíteném még a szerző, szerzői jogok kérdését is. Jelenleg nagyon nagy érdeklődéssel várjuk a bizottság javaslatát, ahogy önök is ebben az ügyben. Leginkább arra kellene majd odafigyelnünk, hogy jó egyensúlyt alakítsuk ki a kulturális javakhoz való hozzáférés területén. Mindig azon vitázunk, illetve arról szólnak a viták, természetesen erősítenünk kell a művészek, illetve az alkotók helyzetét, jogát, biztosítani kell, hogy az alkotásból meg tudjanak élni, de a kulturális javak, a megteremtett kulturális javakhoz való hozzáférés ugyanolyan fontos, és különösen az oktatáson belül az oktatási célú hozzáférés nagyon fontos. Biztosítanunk kell azt, hogy a kultúrát tehát csak ne, meg, ne csak megteremtsék, hanem a megteremtett javakhoz aztán meg legyen a megfelelő hozzáférés is, mégpedig elérhető áron ez véleményem szerint szintén nagyon fontos terület, tehát hogy meglegyen az egyensúly egyrésztről a kultúra, kultúra területén alkotók, másrésztről pedig a kultúra felhasználói lehetőségei között. Szeretném, hogyha az elnökség még E, erre a területre is egy kicsit jobban koncentrálna. A földrajzi blokkolás szintén fontos kérdés. Egy ilyen kis ország, mint Luxemburg, nyilván e, még jobban érintett e, ebben a problémában, és biztos, hogy nem könnyű a hordozhatósággal kapcsolatos kérdések megoldása. A földrajzi blokkolás netes megszüntetése, illetve a különböző műsorszórások elérése területén szintén nagyon bonyolult kérdés. Ugye itt a jogok kérdéséről van szó, hiszen nagyon sokszor az a helyzet áll elő, hogy annyira drágák ezek a licenszek, illetve ezeknek a jogoknak a megvásárlása, hogy aztán azt nem lehet megfizetni nem csak multi, multinacionális és pán-európai licenszek kell, hogy létezzenek, mivel én úgy gondolom, hogy különösen az amerikai multinacionális vállalatok helyzetét támogatnánk ezzel, míg a kisebb európai műsorszórók helyzetét megnehezítenénk. Tehát ezzel kapcsolatban is nagyon fontos a vita, hogy a földrajzi blokkolás területén mi az, ami elfogadható, mi az, ami nem fogadható el ezt a témát aztán majd még tovább fogja bonyolítani a, a tartalmak hordozhatóságnak a kérdése. Ott is fontos a megfelelő szabályozás. Köszönöm. Köszönöm szépen Petra Helga Trüppel. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a miniszterek prezentációit. Zabine Farháján által mondottakat, illetve a Kamarevet kollégák által mondottakat is ö, szeretném támogatni a, a földrajzi blokkolás szempontjából. Nem ö, kényszeríthetjük egy pán-európai licensz megvalósulását, hiszen az az európai sokszínűséget fenyegetné, úgyhogy itt nagyon fontos a megfelelő egyensúly megteremtése. Aztán az európai külkapcsolatok és a kultúra kérdésében. Nagyon fontos, hogy ne egy felülről lefelé építkező kulturális diplomácia alakuljon ki, hanem minden területen, tagállami területen is kialakulhassanak a különböző szintű interakciók. Nagyon jó lenne, hogyha lenne egy külön alap, amely támogatná azt, hogy a kultúrában résztvevők találkozhassanak és párbeszédet folytathassanak egymással. Szeretném tudni, hogy az elnökség hajlandó ennek támogatására. A kultúra és az Erasmus Plus programok végrehajtásáról. Nemrég meglátogattuk a végrehajtási ügynökségeket, és arról beszéltünk, hogy a hogy, hogy úgy tűnik, hogy most az a tendencia jelent meg, hogy a nagyobb projektek kapnak támogatást, erre most jobban odafigyelnek, és különösen az iskola előkészítő programok eh, területén vigyázni fognak arra, hogy a kisebb programok is kaphassanak támogatást. Szeretném megkérdezni, hogy az elnökség hajlandó-e szintén odafigyelni erre, és hajlandó-e erre, ezen az úton elindulni, annak érdekében, hogy minél több európai polgárt segíthessünk azzal, hogy a kisebb, te, kisebb méretű programokat is tá, támogatjuk. Köszönöm szépen, Remetikákis kollégáé a szó. Uh Αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, αναλαμβάνετε την Προεδρία σε μια... Köszönöm szépen, tisztelt miniszterasszony és miniszter úr. Egy nagyon fontos és egyben nehéz időpontban vették át a soros elnökséget Európában, ezt önök jobban tudják, mint én. És a kultúra kapcsán mindig nagy hangzatos szavakat hallunk, de a tények azt mutatják, hogy a pénzeket csökkentjük, és a kultúra és az oktatás területén egyre csak halmozódnak a problémák. Úgyhogy ezért elsősorban sok szerencsét kívánok Önöknek az elkövetkezendő időszakhoz. Persze mindenki a maga szemszögéből látja a dolgokat, önök is elmondták, hogy nem annyira absztrakt koncepciókkal akarnak foglalkozni, hanem konkrét lépéseket szeretnének tenni az elkövetkezendő fél évben. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy Európa eszméje sokakat egyesít, de sokak kér, kétségbe is vonják annak az érvényességét. Ezért a kultúra és az oktatás területén csak még nehezebb lett a munkánk. Mi görögök nagyon keserű tapasztalatokat szereztünk az elmúlt időszakban, sokan még Görögország EU-ból való kiválásáról is beszéltek. Sajnálatos ez, Számomra ez azt mutatja ugyanis, hogy a kultúra is válságban van. Ugyanis Görögország a többi európai országhoz hasonlóan jelentős hagyományokkal rendelkezik a kultúra területén. Nem is akarok annyira kérdést feltenni, inkább csak szeretném még egyszer elmondani, és örülnék, hogyha reagálnának erre. A szerzői jogok kérdése ebben a kontextusban tekintendő, és ezért nagyon fontos. Meg kell teremteni a megfelelő egyensúlyt ebben a kérdésben, ez sokszor nehéz és veszélyes feladat is. A Kulturális Szakbizottság sokszor jó szándékúan áll neki egy-egy feladatnak, de az elmúlt időszakban nem sikerült mindig egységes álláspontot kialakítani itt a szakbizottságban a kulturális ágazatra vonatkozóan. Ez sajnálatos, remélem, hogy önöknek azért sikerül majd néhány lépést tenni a megfelelő irányba, ez már önmagában üdvös volna. Köszönöm. Köszönöm szépen, most megadom a szót a válaszoknak. És aztán további kollégák szeretnének majd hozzászólni. Kedves miniszterasszony! Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni a költségvetés kérdésére és a belső piac kérdésére, a digitális belső piacra gondolok. A költségvetés tervezettel kapcsolatban önöknek igaza van, nagyon sajnálatos az, hogy csökkentették az EU, a Kreatív Európa szánt összegeket, ezek főként a kulturális területen jelentkeznek, és nagyon nehéz elfogadni azt, hogy mindig a kultúrából akarnak lenyírbálni, amikor költségvetésről van szó. Egyébként ennek köze van ahhoz is, amit az előbb mondtam el. Hogyha szeretnénk ezt megakadályozni, vagy megváltoztatni ezt a megoldást, akkor tovább kell kardoskodnunk a kultúra transzversalitása mellett. Én szerintem nincsen jelenleg más lehetőségünk, de ugyanakkor figyelembe kell venni még további két gondolatot is, azzal kapcsolatban, hogy a tanács hogyan döntött. Tudjuk, hogy a pénzügyi válság milyen hatása volt az európai költségvetésekre, és ennek bizony nagyon komoly hatása volt ezért a tanácsnak óvatosan kell eljárnia. De ugyanakkor a 2016-os javaslatok az Kreatív Európa programmal kapcsolatban továbbra is magasabb összegeket tartalmaz, mint a 2015-ös, tehát ez önmagában egy jó jel, és aztán majd a nemzeti parlamenteken a sor, hogy a büdzsét úgy alakítsák, hogy ez megfelelőképpen képviselje ezeket az értékeket. Számunkra nagyon fontos az Európa Kreatíva, vagy Kreatív Európa program, ugyanis a kultúra az európai gazdaság virágzó ágazataként kell, hogy megjelenjen, és a kulturális és nyelvi sokszínűség témáját minden bizonyal hangsúlyosan kell képviselnünk, és biztos, hogy az Európai Parlamenttel ebben egyet is értünk. Ami pedig a digitalizációt illeti, ez egy fontos téma, hiszen már hosszú évek óta egy tagállami szakértői csoportot hoztunk létre, ezek pedig odafigyelnek a kulturális tartalmak digitalizációjára. Majd az ősszel lesz ezzel kapcsolatban egy újabb jelentés a csoport részéről, ezt várjuk. Az a minőség, a tartalmak minősége és a fenntarthatóság a legfontosabb szempontok számunkra. Teljes mértékben egyetértek azzal is, hogy amit a képviselőasszony hangsúlyozott, de sajnos nem az én kompetenciámat tartozik, de ugyanakkor minden bizonyal egyetértünk miniszter kollégámmal is a geoblocking kérdésében, és szeretnénk ezt a témát még tovább erősíteni. Megteszünk majd mindent annak érdekében, hogy megoldást találjunk az államminiszter, illetve a miniszterelnök segítségével, és végül Grammatikakis úrnak szeretném elmondani, hogy természetesen tudjuk, hogy mi történik jelenleg, és az a célunk, az a tervünk, hogy kis lépésekben haladjunk, de meg vagyunk ugyanakkor győződve arról, hogy az út helyes, és mindenkit szeretnénk tiszteletben tartani a kultúra világában, épp úgy, mint az oktatás területén. Köszönöm szépen! is úr! Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szeretnék németül is reagálni a nem, német felszólalásokra. Ferhájen asszony, megértem, amikor az beli aggodalmát fejezi ki, hogy egy alapból elvesznek pénzeket, és másik alapba teszik azok át, azokat át és hát nem feltétlenül lehet ezzel minden, mindent elérni. Ezért az elnökség is szemmel tartja majd ezt a folyamatot. Tudjuk, hogy milyen mozgásterünk van pénzügyi szempontból, és minden mindenek előtt el fogjuk érni azt, illetve támogatni fogjuk azt, hogy a kultúrába és az oktatásba fektessenek bele, hiszen nagyon fontos. Nem csak az a lényeg, hogy sok pénzt fektessünk valamibe, hanem az is, hogy ezt aztán a megfelelő politikai, illetve a megfelelő ösztönzők kísérjék. És tudom, illetve úgy gondolom, hogy a Juncker tervnek is kellenek nagyon világos eh, célokkal rendelkezni az oktatás területén tett befektetésekkel, hiszen csak úgy lehet eh, eljárni, hogy a Juncker terv általános céljainak feleljünk meg, tehát legyen nagyobb dinamika, legyen több befektetés, legyen modernizáció, legyen a nagy, újabb technikákra való nagyobb odafigyelés, és a fiatalokra való nagyobb odafigyelés. Ezek az elemek csak úgy valósulhatnak meg, hogyha az oktatásba is befektetünk. A tagállamok és a bizottság közötti együttműködés úgy kell, hogy folyjon, hogy a, az oktatást mindenképpen támogassuk, hiszen a Juncker terv is egy hosszabb távon ható terv kell, hogy legyen, és a tagállamokat, valamint a magán ágazatot is be kell vonni, annak érdekében, hogy a felelősséget ők is felvállalhassák ennek a megvalósításáért. Kamerévert kolléganő arról a problémáról beszélt, hogy az Erasmus pro, pro, plusz program megvalósításánál, végrehajtásánál problémák merülnek föl. Én úgy gondolom, hogy az érintett politikusok és administratív dolgozók is nagyon nagy adag jó akarattal, jó szándékkal kell, hogy rendelkezzenek annak érdekében, hogy a kitűzött célokat meg kell, hogy megvalósítsák. Én úgy gondolom, hogy a vélemények között nincsen különbség e szempontból. A kis országok előnye az, hogy az ember a problémákhoz egy kicsit közelebb van, egy kicsit közelebb van az Erasmus Plus projekt ö, ö, ö, élvezőihez, és nagy, sokkal hamarabban eljut a politikusokhoz is az, hogy mi az, ami működik, mi nem működik, és hogy a kedvezményezettek előtt milyen adminisztratív akadályok állnak a fontos, lehet, hogy sok olyan administratív akadály van, amely miatt most a kis kedvezményezettek nehezebben élvezhetik a kedvezményeket, illetve a támogatásokat. Jó az a gondolat, hogy ne csak a formális, hanem az informális oktatás is hangsúlyos részét képezze az Erasmus plusznak. Úgy gondolom, hogy elemezni kell azt, hogy mi hiányzik, hol lehetne valamit javítani. Azt hiszem a fél éves felülvizsgálat pontosan jó alkalom lenne arra, hogy az ilyesfajta kérdéseket megnézzük, és ezzel kapcsolatban javaslatokat tegyünk. Aztán a német nyelvről is beszéltek. Én azt hiszem, hogy ez nem a a tanács soros elnökségének a feladata, hogy ezzel kapcsolatban javaslatokat tegyem, de az, hiszen az, az oktatás végül is mindig minden ország saját szuverén joga, hogy ezt alakítsa, és minden országban az állami szinten alakítják ki a, az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket, illetve konkrét szabályokat, hogy hogy tudják megőrizni a sokszínűséget, az identitásukat hogy alakítják, de természetesen az mi elnökségünk is meg fogja próbálni még egyszer aláhúzni a többnyelvűség fontosságát a nagy európai szempontból is. Tehát nem csak a nemzeti identitás, hanem az európai identitás szempontjából is nagyon fontos a globalizált világon belül ennek a hangsúlyozása, hiszen a kulturális és a gazdasági csere, gazdasági kapcsolatokat is úgy tudjuk erősíteni, hogyha mindenki, minden polgár saját nyelvét tudja alkalmazni, hiszen ezzel, hogyha valaki <clears throat> több nyelvet beszél, akkor arra jobban hallgatnak, és annak sokkal könnyebb hozzáférése van a kulturális javakhoz is, és talán nagyobb lehetőségei vannak, jobb lehetőségei vannak arra is, hogy különböző kulturális témákat megvitasson polgártársaival. A kontinens és az egész emberiség szempontjából is. Tudjuk, hogy a statisztikák és a tudományok, tudományos kutatások is azt állítják, hogy azt húzzák alá, hogy például a, a demencia megjelenését, előfordulását akár öt évvel is kitolhatja, ha valaki több nyelvet beszél, és ezért nagyon fontos, hogy már a korai gyerekkorban ösztönözzük a nyelvtanulást, <clears throat> és hogy például a luxemburgi különleges tapasztalatokat ezen a téren tovább adjuk annak érdekében, hogy ez máshol is megvalósulhasson. Ugye tudjuk, hogy ha egyszer egy országon belül az ország lakosságának a fele más nyelvet beszél a miénkhez képest, akkor ott különösen fontos a másik nyelv megtanulása, és tudjuk, hogy ez milyen előnyökkel jár, ezeket az előnyöket hangsúlyozni kell most európai szinten is. Euh, Ugyanakkor sokat inzisztált euh, Grammatikakis úr arra, hogy milyen fontos a befektetések euh, aránya az oktatás területén. Egy kicsit pessimistának éreztem őt, az álláspontját. Természetesen mindenki saját országának realitásait ismeri, de ugyanakkor azért létezik egy európai realitás is, és én azért nem vagyok annyira pessimista, mert úgy gondolom, hogy az európai emberek és általában az európai politika megértette azt, hogy ha jövőt akarjuk előkészíteni, és hogyha ezt a kontinens tovább akarjuk fejleszteni, hogyha sikereket szeretnénk gazdasági értelemben, akkor fel kell készítenünk a fiatalokat, és a fiatalokba kell befektetnünk, illetve a fiatalok oktatásába, képzésébe. Olyan kompetenciákat kell létrehozni a következő generációkban, amelyek lehetővé teszik majd azt, hogy 20 vagy 30 év múlva ezek a fiatalok jó döntéseket tudjanak hozni. A kompetenciák átadása ez magába foglalja a személyes kompetenciákat, kapacitásokat, illetve azokat, amelyeket a munkaerőpiac megkövetel. Tehát, hogyha a fiatalokat nem úgy oktatjuk, olyan azt a munkaerőpiac elvárja, akkor az problémás lesz. Tehát ezen felül persze az állampolgársági képzés is nagyon fontos, mert olyan állampolgárokra van szükség, akik képesek jó döntéseket hozni, részt venni a demokratikus vitában, és saját felelősségüket bátran vállalni. Ezek azok a kompetenciák, értékek, amelyeket a fiataloknak át kell adnunk. A mindennapos kapcsolataimban a fiatalok, iskolaigazgatók, szülők, gyermekek kapcsán én úgy látom, hogy azért ezt jól értik az emberek, legalábbis hazámban minden bizonyal, de szerintem azért ez máshol is így van az Európai Unióban. Ugyanakkor nagyon kritikus időszakot élünk, bizonyos tagállamokban nagyon nehéz a költségvetési helyzet, és oda kell figyelni arra, hogy az emberek elvárásai, az európai állampolgárok elvárásai, azzal kapcsolatban, hogy jó oktatást kapjanak, ezt ne nyírbáljuk meg ezeket az elvárásokat a költségvetés csökkentésével. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy Helga Trüppel és még talán mások még szerettek volna hozzáfűzni valamit, vagy egy kérdést feltenni. Zrojevszki képviselővel kezdeném. Két percre ki kellett mennem, ezért nem hallottam a választ, de ez a kulturális intervenciós alap, amit megemlítettem, ez, ugye ezt kérdeztem meg, hogy ezt támogatná az elnökség. A másik kérdésem pedig a kis projektek. Szeretném tudni, hogy figyelemmel vannak-e a kis projektek előtti nehézségekre, és hogy szeretnék-e támogatni ezeket. Elnök, köszönöm szépen, Zdrojevski kollégája a szó. Egy kérdést szeretnék megemlíteni, amely gyakorlatilag az elmúlt évek minden elnökségét érintette. A statisztika kérdése. Az Európai Unióban nincs elég tudás és információ arról, hogy a tagállamok tulajdonképpen milyen költségvetéssel rendelkeznek, milyen kiadásokat fordítanak a kultúrára, és ezen belül a nemzeti filmágazatok támogatására. Vannak összehasonlító kutatások, vannak összehasonlított statisztikák, de nagyon különböző eredményeket mutatnak ezek. Például, hogyha Németországban és Franciaországban a kultúrára költött pénzeket nézzük, akkor nagyon másképpen határozzák meg, mi a kultúra, mi a kulturális kiadás, ezért nagyon nehéz összehasonlítani a kiadásokat, már, már pedig úgy nem nagyon tudjuk megítélni, hogy a kiadások hogy néznek ki, és hogy a gazdaságra ezek milyen hatással vannak. Szeretném tudni, hogy a luxemburgi elnökség tudná-e kidolg- ki, ki szeretne kidolgozni egy olyan eszközt, amelynek segítségével ezeket az eredményeket jobban össze lehetne hasonlítani. Kollega Evans, prego. <clears throat> Thank you very much. Köszönöm szépen. Örömmel hallottam, hogy a többnyelvűségre hangsúlyt kívánnak fektetni, valamint annak fontosságára, hogy nyelveket beszéljünk, tanuljunk. Én Velszi képviselő vagyok. Velsz egy kétnyelvű régió, és számunkra nagyon fontos a velszi nyelv promotálása az angol mellett. A kultúra legtöbb aspektusa felett a Velszik kormány rendelkezik. Azt szeretném tudni, hogy az önök soros elnöksége alatt együtt kívánnak-e működni aktívan nem csak a tagállami kormányokkal, hanem esetleg a regionális vagy tartományi kormányokkal, amelyek hatáskörökkel rendelkeznek a kultúra és a kulturális szakpolitikák végrehajtása területén és a nyelvi politika területén is. Köszönöm. Eh, Borek. Nekem is lenne két kérdésem. Először is minket nagyon érdekel a kultúraközi párbeszéd és az oktatási kihívások kérdése. Persze ezek összefüggő kérdések, és az a céljuk, hogy a megközelítés akár Európában is, a kultúra közi párbeszéd, a különbségekkel kapcsolatos különbség feldolgozása. Ez egy olyan téma, amelyről egy meghallgatást is szeretnénk szervezni, már csak azért is, mert most a kulturális diverzitás, nyelvi sokszínűség tíz éves évfordulóját éljük az ensz belül is, vagy az UNESCO kapcsán. Remélem, hogy itt együtt tudunk majd működni, például a többnyelvűség kérdésében. Természetesen ez a tagállamok döntésére vonatkozik, de mégiscsak azért az látványos, hogy a nemzeti reformokban nem igazán ebben a irányba haladnak. Például arról van szó, hogy egy anyanyelv és két idegen nyelv lenne az európai irányelv, és most pedig eléggé az egy idegen nyelv irányába mozdulnak el a tagállamok, pedig ez nem jó. Jó lenne, hogyha ezt a folyamatot meg tudnánk erősíteni, mert ezzel pontosan a kulturális többféleség szenvedné ezt meg, reméljük tehát, hogy itt együtt tudunk majd működni. Egy másik fontos pont lenne még szeretnék ezzel kapcsolatban javaslatokat is megfogalmazni. Mindenesetre a fiatalokkal kapcsolatos konferenciában, miután az Erasmus Plus tekintetében nagyon érdekes együttműködés alakult ki a parlament és a tanács, illetve a tanács és a, a parlament és az bizottság között, és a tanács sem nyírbálta meg különösen ezt a programot, tehát sikerült ezt az identitását ennek a programnak megtartanunk. Tehát jó lenne, hogy ha ez folytatódna. És ezzel kapcsolatban szeretnék még valamire emlékeztetni. A kulturális diplomácia, a kulturális együttműködés nagyon fontos témák számunkra, ezek a külpolitika eszközeinek is tekinthetők, főleg most ebben a nehéz időszakban, akár a szomszédságpolitika területén is. Azonban azt látjuk, hogy talán ezen a területen is a Creative Europe és a fiatalokra vonatkozó programok nem nyújtanak lehetőséget a harmadik országokkal való együttműködés teljes körű megvalósítására. Tehát azt szeretnénk, hogyha a bilaterális területen is erre a kérdésre jobban oda tudnánk figyelni, hiszen ez az Erasmus Mundusban is szerepel. Köszönöm szépen, és várom a válaszokat. Mens képviselő, miniszter először. Köszönöm szépen ezeket az ajánlásokat ezeket minden bizonyal gondolkodásunkba meg fogjuk építeni, és a vitát megfelelőképpen fogják ezek táplálni a következő hónapok során, főként az Erasmus Plus-ra vonatkozóan. Itt mindenképpen a valósághoz kellene majd illesztenünk mindezt, és egyetértek azzal is, hogy az Erasmus Plus-t félidős felülvizsgálatára elérkezett az idő, és ezt egész Európában meg kell tennünk. Egyelőre még nem vonhatunk le következtetéseket, itt több időre van szükség, és meg kell vizsgálni a helyzetet mélyebben. Ami az együttműködést illeti harmadik országokkal, főként az ifjúság területén, ez valóban nagyon fontos, Pontosan azért, hogy a toleranciát, a nyitottságot, a világra való nyitottságot és más kultúrákra való nyitottságot előmozdítsuk az európai identitás, az európai integráció szolgálatában. Én azt hiszem, hogy maga a világ is annyira kicsi lett, hogy máshová is el kell menni, nem csak az európai határ, Európa határain belül kell maradni, meg kell adni a fiataloknak ezt a lehetőséget, hogy tapasztalatokat szerezzenek személyes szinten, más országokba ellátogatva. És ezt a javaslatot mindenképpen meg fogjuk fontolni, és meglátjuk, hogy hogyan tudjuk beépíteni konkrétan a munkaprogramunkba. Evans asszony azt kérte, hogy a kompetenciák megosztása a különböző tagállamokban ö, helyes ö, hangsúlyt kapjon. Van, ahol ez nemzeti, van, ahol regionális kompetenciában van. Egész egyszerűen másfajta elvárások vannak a kultúra területén és az oktatás területén is. És az is világos, hogy ezeket a specifikus témákat figyelembe fogjuk venni. Luxemburgban például Németországgal van rengeteg kapcsolatunk, főként az országunkhoz közel fekvő régiókkal. Itt például a, az oktatás regionális szinten valósul meg, és nem nemzeti szinten. Ennek megvannak az előnyei, és talán megvannak a hátrányai is. Nem is érdemes ezen vitatkozni, ez egyszerűen e, így van, és kész. Ezt a realitást kell figyelembe vennünk. Kosta asszony, ön utalt arra ismét, hogy milyen fontos a soknyelvűség. Most az, hogy melyik tagállamban pontosan milyen döntések születnek, ez nem hiszem, hogy a, az elnökség feladata lenne, de a többnyelvűség fontosságának hangsúlyozása az mindenképpen az hiszen ez rengeteg lehetőséget nyit meg a fiatalok, gyermekek előtt, és az egész elnökség ezen dolgozik. Sokszor jobb, hogyha egy további nyelvet ismer valaki, de az is igaz, hogy ez néha vezethet a az iskolai nehézségekhez, mert például Luxemburgban nagyon gyakran sok nyelvet beszélnek a gyermekek, az iskolában angolul, franciául, németül, és lehet, hogy otthon portugálul vagy olaszul beszélnek, és ez hosszú távon elképzelhető, hogy iskolai problémákhoz is vezethet. Mert különbséget kell tenni az idegen nyelvek és az anyanyelv között, és nem szabad túlterhelni a fiatalokat. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Még egy kérdésre visszatérnék a szerzői jogokkal kapcsolatban. Az elnökség tudatában van annak, hogy a szerzői jogokkal kapcsolatos reformok nagy kihívást jelentenek. Arról van szó, hogy a hozzáférhetőséget és a tartalmak szabad mozgását biztosítani kell, ugyanakkor a szerzőknek is egy kiegyensúlyozott méltányos fizetést kell tudni biztosítani. Helga Trüppel, külügyek és kultúra témájában nos, kérdezett, tett fel kérdést. Tudjuk, hogy a mostani munkánk az még csak az elején tart. El szeretnénk jutni egy olyan helyzetbe, amikor speciális alapokat hozunk létre. Itt tényleg a megjel, meglévő mostani forrásokat kell felhasználnunk, ezért fontos a transversalitás, a stratégiák kialakítása, és ezt a munkát tovább kell még folytatnunk a luxemburgi elnökség után is az Európai Parlamenttel közösen. Strovieski képviselő, köszönöm szépen, hogy feltette a kérdését, mert amikor kulturális miniszterként megkezdtem munkámat, már akkor is, a legutóbbi elnökség során már akkor is a statisztika volt az egyik fontos téma, most is, ez most sincs másként, az Eurostathoz kell fordulnunk, szeretnénk, hogyha valóban megbízható statisztikákkal rendelkeznénk, és szeretnénk, hogyha tovább folytatnánk ezt a munkát, és ezt megtehetnénk az elnökség során is. Ez tényleg nagyon fontos. Tudom, hogy például az Eurostat vizsgálódásai során nagyon gyakran hiányzik a kulturális szemszög, tehát a kulturális fogyasztás vagy ilyesmi. Itt most le is zárnám a mai találkozónkat. Nagyon szépen köszönjük a minisztereknek, hogy el tudtak jönni, hogy olyan világosan beszéltek, és hogy együtt akarnak velünk működni. Természetesen a mi részünkről mindig nyitottak vagyunk a stratégiák tekintetében. Minden bizonyal részt fogunk venni a bejelentett konferenciákon, és szeretném azzal zárni, hogy a büdzsére figyeljenek oda. Tudjuk, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk, ezt megéljük hazánkban is, de mégiscsak itt nem csak arról van szó, hogy hatalmas összegeket szeretnénk továbbiakban kapni, de legalább ne nyírválják meg azt, amit már sikerült elérnünk. Itt a parlamentben rengeteget harcoltunk az Erasmus és a kultúra érdekében nem szeretnénk, hogyha a következő évben már is ez elveszne. A politikák az állampolgárságot illető politikák, illetve a kulturális politikák területén ez megengedhetetlen. Ön tudom, hogy a kutatás témájával is foglalkozik, de ugye a Horizon 2020 az megint csak nagyon sok, sokat fog szenvedni ezekből a költségvetési csökkentések miatt. De minden esetre mi reméljük, hogy nagyon jó együttműködést tudunk majd folytatni, és sok sikert kívánunk az elnökség munkához. Colleghi, non fuggite, don't go out, because <laughs> we have to continue. Kérem kollégáim, ne menjenek el, mert folytatni kell a munkát. Mégpedig az Drojevski véleménnyel. And so, we continue with the jó, akkor most folytatjuk a munkát, mégpedig a költségvetéssel kapcsolatos véleménnyel. I colleghi di rimanere in aula perché quest'ultimo adempimento mi sembra importante. Ricordo che dobbiamo esaminare il progetto di parere. Tehát most meg kell vizsgálnunk ezt a véleménytervezetet a költségvetésről. Zdrojevski úr a jelentéstevő és a módosítókat meg kell vitatnunk. Zdrojevski úr szeretne, szeretné azzal kezdeni, hogy mond néhány szót? Bardzo króciutko, ale chcę, aby dość... Nagyon röviden, elnök asszony. Fontosnak tartom, hogy mindenki megismerje a pontos információkat, ami 2016-ot illeti, nagyon jól, jól, jók a kilátások, ugyanis a kötelezettségvállalásokban csökkenést láthatunk, illetve a kifizetésekben növekedést, főként a legfőbb programok esetében. Az Erasmus esetében 30%-os az arány, a Kreatív Európa esetében is van egy növekedés. És merem remélni, hogy lesz egy hasonló növekedés az Euró- a polgárok Európája kapcsán is. A kifizetések esetében van némi késedelem, ami a tavalyi évet életé, ami azonban a reál értéken mért növekedést illeti, az jóval alacsonyabb, és az egyik program esetében még egy kétszázalékos csökkenést is látunk. A Kreatív Európához tartozó programok esetében láthatjuk ezt. Ami 2016-ot illeti, a gond az, hogy a kísérleti projektek számára nincs tartalék. Szerintem nagyobb tartalékra lenne szükség, és ezáltal nagyobb rugalmasságra, ami a kísérleti projekteket illeti. És lehetőséget kell teremteni arra, hogy a már létező kísérleti projektekhez hozzájöhessenek újak is. A június 4-én elfogadottak esetében négy fontos pont van. Igaz, hogy itt van az Erasmus Plus, de ahogy az egyik kolléga is mondta korábban, szerintem az eljárás során keményen kell majd harcolnunk azért, hogy a program átláthatóbb legyen, könnyebb legyen a végrehajtása, és rugalmasabb legyen. Aztán itt van a Jöranet plusz. Ebben az esetben egy csökkenést látunk. A kifizetések esetében ez egy kivétel, és végezetül azt is javasoljuk, hogy ne csökkenjenek a Polgárok Európai Programok költségvetései. Született egy javaslat, miszerint 2016-ra vonatkozólag ezen programok költségvetését csökkenteni kellene, de ahogyan elmondtam, ez számunkra nem lenne elfogadható, de az általános növekedést a költségvetésben nagyon üdvösnek tartjuk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Zdrojevski képviselő. Vannak-e hozzászólások? Morgano, röviden. Egyetértek önnel. szükséges, hogy néhány kérdésre odafigyeljünk, mert az, hogy mindig csak ugyanazt ismételgetjük, az kevés. Én úgy gondolom, hogy a prioritásokat meg tudjuk határozni, az euroszkepticizmussal kapcsolatban, vagy a fundamentalizmussal kapcsolatban, itt nem is egyfajta fundamentalizmusról beszélnék, hanem többfajtáról. Én szerintem ez a költségvetési helyzet is most lehetővé teszi azt, hogy konkrét formába öntsük a gondolatainkat. Mások? Nem? Helga? Köszönöm szépen, csak szerettem volna azt biztosítva látni, hogy az összes program esetében ne csökkenjen a költségvetés. A Europe for Citizens esetében semmi értelme nincs a csökkentésnek, miközben azt hangsúlyozzuk, mennyire fontos a polgárokkal való kapcsolattartás, a bevonásuk a különböző projektekbe. Azt hiszem, ez kell, hogy legyen az úgynevezett vörös vonal a számunkra, nem tudjuk elfogadni azt, hogy ezen programok esetében csökkenés történjen. Persze jó lenne a költségvetés növelése, de ha erre nincs lehetőség, akkor legalább csökkenés ne legyen, mert ez teljesen szembe menne azzal, hogy milyen célokat szeretnénk elérni. Certo, alla luce di quello che... Természetesen azok ismeretében, ami történt, egyetértek a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevővel, hogy szeretnénk, hogyha jelzés értékűen elmondanánk azt a tanácsnak, hogy nem lehet visszafelé haladni, csak előre, és aztán itt vannak ugye a vörös vonalak. Nagyon sok az aggodalmunk, mert látom, hogy például a transversális szektor az új facilitik kapcsán kemény csökkentéseket láthatunk, Úgyhogy oda kell figyelnünk arra, hogy mindez ne történjen meg. Mint ahogy egyébként máshol is. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan jelentés, amelyre oda kell figyelnünk ebből a szempontból. A Költségvetési Szakbizottsági kollégákkal együtt kell működnünk, és a Kulturális Szakbizottságbeli szavazás szeptember 15-é lesz a módosítások beterjesztésének határideje, augusztus 25-12 óra. Ezt itt most el is döntöttük, és ezzel lezárom a mai ülésünket, 15 órakor találkozunk a két biztossal, és azt szeretném kérni a kollégáktól, a koordinátoroktól is, mert hogy legyenek itt, mert ezek fontos meghallgatások, stratégiainak mondanám őket. Kérem, hogy legyenek itt a kollégák minél többen, és akkor háromkor találkozunk. Köszönöm szépen!